Boa tarde, colegas. Declaro uh, aberta esta sessão da submissão. Ezennel megnyitom a Biztonság és Védelmi Albizottság ülését. Cabe-me uh, presidir este minuto inicial, uh, suponho que na qualidade. Most az a feladatom, hogy az elnöki tisztet betöltsem, múltkori mandátumból én vagyok a legidősebb tag, és most az a célom, főleg, hogy új elnököt válaszunk ezen az ülésen. Ezért megkérem a frakciók képviselőit, hogy a jelölteket ismertessék erre a posztra. Michael Gala? Michael Galler. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárti frakciótól Árnó Danzsant szeretném jelölni, jelölni az elnöki posztra. Posso perguntar se os outros grupos políticos têm alguma outra proposta? Elnök, a többi frakciót is szeretném megkérdezni, hogy van-e más jelölés. Amennyiben nincs, akkor Gratulálok, közfelkiáltással megválasztottuk Danzson urat. Kolléga úr, öné a helyem. mesdames, messieurs, chers collègues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, szerettem volna megköszönni bizalmukat, és elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra e funkciónak a betöltése, és Fogá úrnak előtt szeretnék tisztelettel adózni, aki kitűnő munkát végzett ezen albizottságban, ezért szerettem volna, hogyha megemlékezünk erről. Köszönöm. ma kell megválasztanunk az alelnököket is, ez következik most. Az első alelnökként kérem, hogy a frakciók tegyék meg jelölésüket. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom önhöz abban, hogy üdvözletünket fejezzük ki Ivan Vagaut úrnak, aki valóban kitűnő munkát végzett elnökként ezen albizottság keretében. Saját frakcióm nevében, az SND nevében szeretném Justas Palekis urat javasolni. Elnézést mondja hozzászóló. Kiriákos Mavroszki Nikolász urat eh, javasolnám első alelnökként. Köszönöm szépen. Van -e esetleg más jelölt az első alelnöki posztra? Ö, esetleg felkiáltással elfogadhatjuk-e, vagy van, aki titkos szavazást kér, akkor úgy veszük, hogy Mavro Nikolász urat megválasztottuk első alelnöknek. Köszönöm, és gratulálok. Pour la deuxième vice-présidente. A második alelnökre adom meg megint a szót a politikai frakcióknak, hogy tegyék meg jelölésüket. Han van vagyok, az ALDE nevében szeretném Norika Nikolen asszonyt jelölni a második alelnökségre. Jelenleg külföldön van, ezért nem tud itt lenni. Nikolaj az elnök, Nikolaj asszony valóban jelezte távolmaradását, van-e más jelölés? Esetleg valaki akar-e titkos szavazást? Nem, akkor ugyancsak közfelkiáltással megválasztjuk Nikolaj asszonyt. Pour la troisième vice-présidence. Harmadik alelnökként Gomes asszony a szó. Igen, tisztelt elnök úr, most szeretném Zsuszesz Paleszki kollégámat javasolni az SND nevében. Van-e más jelölt? Akkor Paleszki urat harmadik alelnökként megválasztottnak tekintjük. és akkor végül most a negyedik alelnök megválasztása következik. A frakcióknak adom meg a szót. Eh, Az EPP frakció nevében itt van-e a jelöltem, körülnézek. Lizek kollégát javasolnám. Van-e más jelölt? Akkor ugyancsak közfelkiáltással Liszek úrnak a megválasztását eh, elfogadjuk negyedik alelnökként. après la constitution du bureau. A büro megalakulását követően most az ütemtervet, a második fél év ütemtervét fogjuk sorra venni. Megkapták önök, ezt, kiosztásra került. A következő ülésünkre holnap reggel kerül sor, 9 órakor. Ezt követően szeptember 30-án lesz egy ülésünk, és szeretném már is jelezni, a november 9-i ülésnek a törlését, ugyanis Svédországban lesz egy találkozónk, ami engem illet, és úgy tűnik, hogy másoknak sem egészen jó ez a november 9 időpont, ezért jobb, ha már most töröljük. Amennyiben senkinek nincs egyéb felvetése, akkor találkozunk holnap reggel 9